60 a 61 2015-ös írásos nyilatkozat a lejárt szavatosságú, de még nem eladott, de még fogyasztható élelmiszerek jótékonysági céljára való felhasználása ról szóló dokumentumot három, több mint 300 írtak alá, és ilyen módon ez a nyilatkozat bekerül a parlament dokumentumai közé, a házszabály idevágó cikke alapján. A mai aláírók nevei szerepelni fog a mai jegyzőkönyvben, és mindezt megkapják a címzettek.